pont. Fendáner új jelentése, javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában 2018-ig. Az első hozzászóló Van úr 4 percre. Voorzitter, dank u wel. Er valt over het Europese zeevervoersbeleid ontzettend veel. Köszönöm szépen. Az európai tengeri szállítási politikájáról nagyon sokat beszélhetnénk, én csak a legfontosabb pontokat szeretném itt kiemelni. De az első ezeknek a sorában ennek az ágazatnak a jelentősége, mert a világkereskedelem 70%-a zajlik tengeren. Az európai flotta pedig 41%-ot tesz ki a globális piacon. 40%-a az összes áruforgalomnak a tengeren kerül szállításra. Tehát alapvető jelentősége van ennek elnökasszony, és a világpiac működőképessége szempontjából nagyon jelentős ez a kérdés. Aztán a versenyképességünk szempontjából is igen fontos, mert a világ országai különböző módon támogatják a flottájuk fejlődését. Hogyha európai szempontból nézzük ezt, néhány év múlva más szingapúri vagy hongkongi zászló alatt fognak majd a hajóink közlekedni hogyha nem teszünk valamit ez ellen. És ez pedig a tengeri szállítási tevékenységek egészét, illetve a parti tevékenységeket és a szállítás logisztikát mind átalakítja a képzést, az oktatást és a különböző innovációs tevékenységekben résztvevőknek a szerepét, és sőt a környezetvédelmet is átalakítja hogyha a flottáink elhagynak bennünket, akkor az visszavonhatatlan károsodásokat okoz. Úgyhogy a jelentésem a tagállamokat arra szólítja fel, hogy adókedvezményekkel, például tonna kedvezményekkel segítsék, ösztönözzék a hajók nálunk maradását. A tengeri hajózást és a hajóüzemeltetőket ösztönözzék arra, hogy ne változtassanak. És a kérdésem a biztos úrhoz az, hogy az Európai Bizottság mikor javasol majd állami támogatásra vonatkozó jogszabályokat a tengeri kikötők számára. És a, az ajánlás őszre kéne, hogy készüljön, de melyik évnek az őszére ez a kérdésem. A tagállami támogatások fontos, hogy átláthatóak legyenek, és elszámoltathatóak legyenek a költségek és a kihasználatlan kikötőket, illetve a földrajzi szempontból a harmadik országok közelében lévő kikötőknek a fejlesztése csak akkor kívánatos, hogyha ezek működőképesek, mert egyébként olyan a fejlesztés, mint hogyha egy döglött lovat szeretnénk meglovagolni. És én úgy gondolom, hogy a komfort megoldások, nem megfelelő terminológia. Én azt mondanám, hogy a standardeknek, illetve a szabványoknak meg nem felelő hajók esetében kell korlátozásokkal élni, amikor a biztonság, illetve a minőségi szempontoknak nem felelnek meg. Aztán beszélünk az olcsó zászlókkal való visszaélés kérdésköréről, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kényelmi zászló megoldások sorába tartoznak. És még egy fontos kérdéssel zárnám, ahhoz, hogy vonzó legyen a tengeri közlekedés szállítás, ahhoz a fiatalok számára is ösztönzést kell nyújtani. Az európai lakosság előrekszik, tehát a fiataljaink érdekében többet kell tennünk. Ezt nem kezdhetjük túl korán tájékoztatni kell őket a tengeri lehetőségekről, és ezért örülök annak, hogy a hajó tulajdonosok már megkezdték a gyermekek felvilágosítását az általános iskolában arról, hogy mi történik ezen a területen, és milyen alkalmazási, illetve lehetőségek vannak a tengeri közlekedésben. Erre később vissza kéne még térni, illetve követni a különböző észrevételeket. Köszönöm, Van Dalen úr, P. Barks biztos úr. No, members of parliament. Tisztelt eh, képviselők, szeretném megköszönni az előadónak eh, a munkáját ezzel a politikailag fontos témával kapcsolatban. A 2018-ig tartó tengerészeti politika valójában nagyon jól beilleszkedik eh, a bizottság 2020-ig tartó politikájában, és valójában egy fehér könyv éppen most van készülőben látjuk, hogy a közlekedési stratégia az a stratégiai fejlesztések középpontjában van. A hajózás Európa egyik erőssége, és eh, éppen ezért érthető, hogy a már eddig felhalmozott eh, tapasztalatokra építenünk kell, ugyanakkor a jövőre kell kitekintenünk a fő célkitűzésünk az, hogy a hosszú távú fenntarthatóságát és teljesítményét biztosítsuk az európai hajózásnak. Ez azt jelenti, hogy hatékony, biztonságos, védett és környezetbarát hajózást végzünk. Nagyon magas minőségű munkahelyek kötődnek a hajózáshoz, illetve ipari fejlesztések tömkelege. A bizottság mindig hangsúlyozta, hogy globális megoldásokra van szükség, különösen a kiotói szabályok végrehajtása területén, illetve az egyéb környezetvédelmi célok végrehajtása területén. Ez a stratégia még mindig életben van, és ehhez természetesen mindenféle fejlesztési lehetőséget meg kell ragadni. Ami a versenyt illeti, ott fel kell lépnünk a minőségen aluli hajózással szemben, illetve a kalózkodással szemben. Ehhez össze kell fognunk főbb kereskedelmi partnereinkkel. E, üdvözlöm a TRAN szakbizottság következtetéseit, és hadd nyugtassam meg önöket, hogy egy sor felvetésük ről már az Európai Bizottság gondolkodik, nevezetesen például a formalitások egyszerűsítése és a vízumszabályok könnyítése területén. Ami a hajózásnak a társadalmi vonatkozásait illeti. Nos, ezzel kapcsolatban is 2011-ben a bizottság egy anyagot fog kiadni. 2010-ben az állami segélye, segélyezésről is megjelenik egy anyag. Az útmutatás nem fog lejárni 2011-ben, még akkor sem, hogyha a felülvizsgálat a 7 éven belül esedékes. Egy nagyon óvatos megközelítést alkalmazunk, ami a konkrét intézkedéseket illeti, egy roadmap-et készítünk a stratégia végrehajtása céljából, amit a nyáron fog megjelenni. Köszönöm, elnök úr. I thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók részéről elsősor először is Komucakös úr következik eh, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát Örülök a pozitív megközelítésnek, amely jellemzi P. urat, mert a tengeri közlekedési ágazat létfontosságú az európai gazdaság szempontjából. Az Európai Uniónak minden oka van, megvan arra, hogy úttörő szerepet vállaljon ebben az ágazatban, de világosan látnunk kell azt is, hogy magas színvonalú tengeri szállítás, közlekedés kell garantálni. Ez a lényege a dolognak, hölgyeim és uraim vezető szerepünket meg kell őriznünk világszerte, éppen ezért hatékony és koordinált stratégiára van szükségünk a tengeri közlekedés területén. A mai jelentés, amelyről ma szólunk, és amelyet az Illetékes Bizottságban a túlnyomó többség támogatott, ez egy olyan jelentés, amely a helyes irányban halad, módosítók nélkül fogadtuk el. Szerintem módosítók nélkül is nagyon jó, és a, arra reagál, hogy világosan megfogalmazott irányvonalat kövessünk. Az európai tengeri közlekedés természetesen ma három nagy kihívással néz szembe. Az első kihívás az a közleked, a verseny nő, élesedik, persze ez az éltető eleme a tengeri közlekedésnek, de nagyon sokszor becstelen eszközökhöz nyúlnak az érintettek. Az állami támogatásokat is meg kell őrizni a tengeri közlekedés területén, hiszen így lehet fenntartani a, ennek az ágazatnak a versenyképességét. A második kihívás az, hogy meg kell erősíteni és javítani kell a képzést visszaesés tapasztalható a fiatal embereknél, illetve nagyon kevés ember van, aki érdeklődik ezen szakmák iránt. Éppen ezért egy újabb, dinamikusabb oktatási, képzési politikát kell alkalmazni. Azt hiszem, hogy a jelentés helyes irányban halad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Fleckenstein úr. Három perce. Elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr, Először is üdvözöljük, méghozzá nagyon, hogy a jövőben lesz egy ilyen stratégia. Akkor is, hogyha a szavazáson még egy kicsit várnunk kell. Abból indulunk ki, hogy ez a jelentés a Future Transport, illetve a Fehér könyvbe bekerül majd. Az Európai Tengeri Közlekedési Stratégiával, 2018-as stratégiával egy keretet, keretet képezünk, amelyel nemzetközi szinten versenyképessé tehetjük ezt az ágazatot. Ebben a stratégiában meghatároztuk azt, hogy ezeket a keret feltételeket ökológiai szabványokhoz igazítjuk, illetve hogy világszerte elfogadható szociális szabványokat alkalmazunk. Engedjék meg, hogy röviden három pontra térjek ki. A tengeri közlekedés környezetbarát ágazat, éppen ezért célunk az is, hogy a jövőben is megőrizzük ezt az ágazatot, és hogy hozzájárulhasson a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Én kifejezetten azt támogatom, hogy ösztönző erőket hozzunk létre, mint például a zöld kikötőket, akkor is, ha ma nem fogunk határozni semmiről, csak a bizottságot bízzuk meg, és a tanácsot azzal, hogy nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugyanannyira fontos az is, hogy a nemzetközi versenyképességet más közlekedési eszközökkel szemben is fenntartsuk. Éppen ezért javaslatunk értelmében helyes az, hogy a bizottság még egy hatástanulmányt készített az északi és balti tenger kén tartalmára vonatkozóan. Ha többet akarunk, mint mások, akkor a nemzetközi versenyre kell figyelni, illetve arra, hogy ne legyünk kontraproduktívak és ne a közútra hárítsuk a konténerek szállítását a tenger helyet. Engedjék meg, hogy kitérjek arra, hogy a nagy európai kikötőket be kell építeni a tenté tervezésébe. Ez azért nagyon fontos, rendkívüli fontosságú, mert a tengeri kikötők nagyon fontos csomópontok a közlekedési hálózatban, és feladataiknak akkor tudnak megfelelni, ha az intermodalitást megerősítjük és egyszerűsítjük. Aztán több pontot lehetne még említeni itt, de Dálen úr, Van Dálen úr, én önnek gratulálok ehhez a kiváló jelentéshez, mindannyian hozzátettük a magunkét, ezzel a jó jelentéssel, Üm, igazából a módosítóinkat csak javítani szeretnénk az önjelentését. Vielen Dank. Now... Köszönöm szépen. Szár asszony, amennyiben itt van, neki adom meg a szót. A liberálisok részéről van valaki, aki szeretne a nevében felszólalni? Paulson asszony. Én Gesine Meissner vagyok, de én kértem már hozzászólást. Szavészár asszony lincsét jelentését írásban adta. Nem tudom, hogy szóljak-e az ő nevében. I didn't understand fully Yeah. Sorry, there was supposed to be... Elnézést, a liberálisok nevében Szaviszárja asszonynak kellett volna szólnia. Ha nincs itt, a következő hozzászóló kapja meg a szót, és majd megkapja ön is a szót. Jó, nem gond, mondja Mezen asszony. Én úgy tudom, hogy koordinátorként is kapok felszólalási időt. Szaviszár asszony írásban fogalmazta meg véleményét, és odaadta az elnökségnek, eljutott az elnökséghez. A következő frakciók, frakciós követ, kitérünk rá, a zöldek, és utána pedig ön kapja meg az asszony, szót Messzer asszony. Mr. Besser, please, for the, for the Greens. Messer úr a zöldek nevében. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Zöldek frakciója fenntartások nélkül támogatja a jelentést, és a, az ajánlást, amelyet Fandálen úr előterjesztett. Egy kiegyensúlyozott szövegről van szó, és szoros együttműködés eredménye a többi frakcióval egyeztetett szövegez. Támogatjuk a jelentést azért is, mert az Európai Unió tengerészeti politikáját jól megfogalmazza, és a tengeri utakra terelni vissza a forgalmat közösségi keretek között, a környezeti, illetve a szociális kérdések beáldozása nélkül. Ez illeszkedik abba a logikába, amelyet mi minden területen alkalmazandónak vélünk a fenntartható fejlődés területén. Ez a szöveg pozitív irányt nyit a tengeri szállítás fejlesztése irányába 2018-ig a lehető legjobb feltételek között. És különösen fontosnak tartjuk a olcsó zászlókkal való visszaélés elleni küzdelmet. És ugyancsak nagyon fontosnak gondoljuk a kalóz tevékenységek elleni küzdelmet, és az európai ösztönzők politikáját, és hogy az európai kikötők multimodális, többmódusú üzemmódban működhessenek. Támogatjuk az administratív szabályok egyszerűsítését az európai kikötőkbe való belépés, illetve az onnan való kilépés tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy szakmai szempontból a képzést tovább kell fejleszteni a tengerészek számára, és a környezetvédelmet is be kell építeni a képzésbe. Tehát minden a mi irányunkba mutat és a tengerészet fejlesztését szolgálja, versenyképessé teszi a lég, illetve a szárazföldi szállításhoz képest. Ez támogatásunkra méltó. És Fandálen úr a globális környezetvédelmi kihívásokra megfelelő választ talált. Ez egy kiemelt eszköz, az változás elleni küzdelem számára is. Csak azt tartjuk sajnálatosnak, hogy az általunk előterjesztett módosító indítványt, amely a kibocsátási kvótáknak a csererendszerére vonatkozik. Sajnálatos, hogy ez nem építette be az előadó sem, az Európai Bizottság, illetve a szakbizottság nem vette figyelembe. A közösségi keret úgy gondoljuk, hogy ezzel még kiegészítésre szorul és a tengeri, illetve a közúti szállítás, még akkor is, hogyha kisebb mértékben felel a széndiokszid kibocsátásért, akkor is fejlesztést igényel. Ezért a parlament támogatását kérjük a javaslat egészen mellett. Mr. Henin for, for the e. Köszönöm, mondja az elnök úr. Henin úr, a GUE frakció részéről. Tisztelt kollégák, eufémizmus az, hogyha azt mondjuk, hogy a tengeri szállítást fejleszteni kell uniós szinten, mert ez egy alapvető terület a környezetvédelem, illetve a gazdaság szempontjából is. A stratégiánk globális kell legyen, a tengerészet, tengeri szállítás fejlesztése ki kell terjedjen a személyzet és a biztonsági intézkedésekre is. Az Európai Parlament 2006-ban a kikötők tevékenységét szabályozza, és ez megalapozta az európai stratégia egészét a tengerészet tekintetében, és a bizottság továbbra is folytat, folytassa a küzdelmet az olcsó zászlókkal való visszaélés problémaköre ellen, és nem csak erről van szó, nem csak ez ellen kell felvenni a harcot, hanem egyéb visszaélésekkel szemben is. Például a szép szándékaink dacára is a biztonsági javaslataink sok esetben működésképtelenek maradnak. A minőség alatti hajózás ellen is küzdeni kell, és az európai tagállamok ösztönzőket kell, hogy biztosítsanak a tengeri szállítás fejlesztése érdekében. El kell kerülni a szociális, illetve a bér, illetve a környezetvédelmi dömpinget. És a legjobb fejlesztési lehetőség a tengeri szállítás területén az, hogy tájékoztatást adjunk, megfelelő szociális keretet teremtsünk, és megfelelő munkakörülményeket. Én elégedetten nyugtázom azt, hogy a tengerészek biztos hátterét igyekszik megteremteni ez a javaslat. Az egész szakmai pályafutásuk során, és megfelelő munká, munkáltatói hozzájárulásokkal lehet ezt elérni. Bizonyos előrelépéseket tartalmaz ugyan a javaslat, de több ellentmondással is terhet. Úgy gondolom, hogy a szabad verseny nem hoz megfelelő megoldást, mert az ultraliberális utópiák nem hatékonyan biztosítják a piac működését. Azt kell meghatározni, hogy milyen intézkedésekkel lehet az új technológiákat a tengeri szállítás fejlesztése érdekében kiaknázni. És a munkavállalók szabad mozgását biztosítani kell az Európai Unióban, de megfelelő keretek között. És a tengeri szállítás, illetve az áruforgalom veszélyeztetése nélkül kell ezt megtenni. Bejelentés kötelessé kell tenni az áruforgalmat, és nem szabad, hogy a foglalkoztatás, az áruszállítás elkerülje ezeket a kötelezettségeket. A színvonalas tengeri szállítás csak a szabályok betartása mellett lehetséges, és figyelembe kell venni az itt dolgozók igényeit is. Köszönöm. Thank you. Now Madame. Köszönöm. Most pedig Rosbach asszony következik, EFT eh, frakció. Moment. Et ambitiøst strategipapir, men jeg har dog et par kommentarer. Mere gods... Köszönöm szépen. Mm, néhány megjegyzést tennék. Jó, nagyobb tengeri flotta az EU-nak? Jó, van, rendben, de hát eh, láttuk azt, hogy az elmúlt években voltak gondjaink azt látjuk, hogy nagyon magasok a költségek, és ezek a költségek, ezeket tovább göldet, göldítik, görgetik. Nem lehet mindig csak a kockázatokra felhívni a figyelmet. Vannak ambíciózós EU környezetvédelmi normáink, ugyanakkor az azt látjuk, hogy továbbra is a, az olcsóbb országok irányába történik a hajózás. Az európai hajó ö, társaságok kárára. Tehát például a tengerparti vagy a parti hajózásnál nagyon fontos lenne szigorúbb intézkedéseket foganatosítani a katasztrófák elkerülésére. Tehát van, akik meg akarják erősíteni a part partok menti hajózást. Aztán itt van a hajógyártás. Mi a helyzet a hajógyártással, a hajóiparral? Nagyon szép dolog hajókat építeni, tehát... Tehát vannak olyan hajók, amelyeket elküldenek Indiába. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Mulțumesc, domnule președinte. Afacer... Köszönöm szépen, elnök úr. A tengeri, európai tengeri ügyeket nem lehet elválasztani a nemzetközi hajózástól. Európa nagyon fontos versenytárs, kiváltképpen az utasok és konténerek szállításában. Az Európai Unió pozíciója a közös piacon javításra szorul. Javítani kell a tengerészek képzését, a munka feltételeket is javítani kell, ugyanakkor javítani kell az körülményeiket is, hiszen a tengeri hajózási ö, iparág, a hajógyártó cégek, amelyek építik ezeket a ö, hajókat, és azok, akik használják, attól szenvednek ezek az ágazatok, hogy nincs elég munkaerő. Ö, az ázsiai cégek sokkal jobb feltételeket biztosítanak, akár szakmai szempontból is. Éppen ezért nagyon szívesen elmennek Dubájba, Kínába a hajósok, vagy tengerészek, vagy hajógyártók. Ezt a helyzetet mindenképpen meg kell változtatni. Nem lehet így folytatni. A tagállamoknak szorosabban kell együttműködniük annak érdekében, hogy harmonizálják az oktatásképzést, különböző gyakorni, gyakornoki pozíciókat kell biztosítani, tehát a tengeri, tengerészeti iskolákból is javítani kell a helyzetet. A másik a biztonság kérdése. Sokszor a biztonság akadályozza a tengeri szállítás egészét. Látjuk, hogy mi történik Afrikában. Szükségünk van arra, hogy a biztonságot garantáljuk. Nagyon fontos, hogy sokkal hatékonyabban lépjenek fel a katonák például. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig El Kadraui úr. Dank u wel, voorzitter, collega's. Meneer de... Köszönöm, elnök úr, kedves eh, kollégák, biztos úr. Nagy részt Egyetértek azzal, amit Frankenstein úr mondott, és az előadóval is. Valójában bele kellett volna kezdenem megköszönni a nagyszerű munkáját. Ugyanis rávilágít egy csomó fontos kérdésre, különösen arra, hogy a gazdasági életünk szempontjából nagyon fontos a hajózás, a tengeri szállítás, abból a szempontból, hogy egy globális piacon kell versenyeznünk, és ehhez fontos, hogy versenyképes maradjon a szállítás, ugyanakkor mindez legyen fenntartható is. Tehát figyelembe kell vennünk azt a veszélyt, hogy átlobogózzák a hajókat. Mindehez, hogy ezt elkerüljük, ehhez egyenlő szabályokra van szükség. Fontos tehát, hogy az állami támogatással kapcsolatos szabályok végre megjelenjenek, és azokat betartassák. A foglalkoztatásra térnék még ki, illetve a munkakörülményekre. Ezeken a területeken vonzóvá kell tenni a fiatalok számára ezt a szakmát, ezt a mesterséget. Azt hiszem, hogy van még tennivaló annak érdekében, hogy igazán karrier lehetőségeket lássanak a fiatalok ebben a munkában. A munkakörülményeket is javítanunk kell, mégpedig jogalkotással, az ILO szabályok ratifikálásával nevezetesen, és sokan említették már ezt, a tengeri szállítás környezeti hatásaival is foglalkoznunk kell, hiszen ez ugyan nagyjából fenntartható, de még mindig van lehetőség a fejlesztésre. És ebben a, ebben a dologban Európának vezető szerepet kell játszania, akár a e, tengerhajózási e, szervezeten belül is csak akkor lehet ugyanis egy igazi szakmává tenni a tengerész életet, hogyha ez a szakma biztonságos. Támogatnunk kell az atalantai misszióban résztvevő európaiakat is, akik a szomáli partokat próbálják biztonságosabbá tenni. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én vagyok az első hozzászóló liberális frakció nevében. Szeretnék köszönetet mondani Fandálen úrnak. Látok mindannyian, hogy valóban szívvel, lélekkel szentelte magát a tengerészeti ágazatnak, és mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos ez az ágazat. Az a helyzet, hogy a tengeri gazdaság, a tengerészeti gazdaság az elmúlt években a válság előtt sokkal gyorsabban növekedett, mint a többi ágazat. A tengeri közlekedés, szállítás nagyon fontos szerepet játszik ebben, és ez a tengerészeti tengeri klaszter nagyon fontos egész Európa számára. Van ugye olyan prognózis, amely értelmében, hogy amikor kilábalunk a válságból, a közlekedés ágazat növekedni fog, és nagyon fontos a tengeri szállítás is. 90% az export-importunknak a kikötőkön keresztül bonyolódik el, és nagyon helyes, ahogy említették már, a koridoroknál, a transzeurópai hálózatoknál a kiküldőket is ki kell emelni. Szükségünk van az utódokra, az utánpótlásra, hanem természetesen emberekre van szükség, akik szívesen dolgoznak ebben az ágazatban, minőségi, jó minőségű képzés a szakképzésre van szükség, és persze úgymond reklámozni is kell ezt az ágazatot. Látniuk kell a fiataloknak, hogy milyen lehetőségeik vannak a tengeri ágazatban. Szeretnénk jó munkafeltételeket teremteni, ez is természetesen európai szinten egyeztethető, ami a környezetvédelmi ágazatot életéről már szóltak, nagyon is környezetbarát a hajózás, a széndiokszid kibocsátás persze még lehetne javítani, ami a nitrogén és kén tartalmú anyagokat illeti, azon még dolgoznunk kell, ez az ágazat maga kell dolgozni ezzel, és általában nekünk Európában is ezen kell dolgoznunk, hogy csökkentsük ezeket az értékeket, és elhangzott szintén, és nagyon fontos, a tengeri szállítás nemzetközi versenyben találja magát, és Látunk el ugye, hogy mi azért vezető szerepet játszunk Európában, ezt meg is kellene őriznünk, és ehhez szükségünk van állami támogatásra, adott esetben, egyes esetben is, ezt az ágazatot közösen kell fejlesztenünk. Tehát ez egy jövő orientált ágazat, és nagyon jó, hogy van ilyen hosszú távú stratégián. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Meissner. Köszönöm, Meissner asszony, Riké úr. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Nagyon fontos, hogy európai szinten legyen tengeri közlekedési politikánk, amely ambiciózus és hosszú távú is. Persze figyelembe kell venni az ágazat sajátosságait is, reagálni kell a kihívásokra is. A tengeri közlekedés stratégiai ágazat az Európai Unió számára több szempontból is, hiszen nagyon fontos szerepet játszik a gazdasági növekedés és foglalkoztatás területén. Nemzetközi dimenziói azért is, mert ökológiai jellegű és fenntartható fejlődés garantál. 80%-a a világ exportjának ezen a területen bonyolódik le. Van Dallen úr azt mondja, elmondja, hogy mit kell követni. Nagyon fontos stratégiai célokat tűz ki, nagyon fontos az Európai Unió tengeri ágazata szempontjából. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, amelyet támogattunk vlasto asszonyjal a Közlekedési Bizottságban. Szeretnénk elmondani, hogy az Európai Uniónak reagálnia kell arra, az ágazat versenyképességét kell erősíteni azzal, hogy a munkafeltételeket javítjuk, illetve a karrier lehetőségeket is biztosítunk ezen, ebben az ágazatban. Nagyon fontos persze a versenyképességet, tehát összekötni a fenntartható fejlődéssel, egy biztonsággal, ami környezetvédelmet illeti az Európai Unió politikájának, nagyon fontos a külső költségeket belsővé tennie. Aztán nagyon fontos, ami a tengeri, ami a hajózás volumenét illeti, nagyon fontos a kikötői infrastruktúráknak a javítása. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament már kidolgozza a tengerészeti stratégiát 2018-ig. Kiváló ez a jelentés, Van Dáner úr jelentését nagyban támogattuk a bizottságban. Remélem, hogy legalább ilyen nagy támogatásnak örvendhet majd a jelentés a plenáris ülésen. Sok erőt kívánok neki, és köszönöm szépen. Köszönöm, Rikke úr. Tikau asszony két percben következik. Köszönöm, elnök úr a tengeri szállítás az Európai Unió számára rendkívül fontos terület, és fokozódik a versenyhelyzet nem csak közösségen, hanem nemzetközi szinten is, és ezért kiemelten kell kezelnünk ezt a tevékenységet. Nem csak közösségen belül, hanem közösségen kívüli dimenzióban is szeretném felhívni az Európai Unió tagállamainak a figyelmét arra, hogy a Párizsi memorandum, illetve a fekete lista összeállítása mennyire fontos, és hogy ezt nyomon kövessük, és egy fehér listát is ugyanilyen fontos lenne emellé csatolni. Az utóbbi évek feleményeit követve úgy gondolom, hogy az összes tagállam részéről, amely tengeri hozzáféréssel rendelkezik, a balesetek esetében egy gyors beavatkozási tervet kell, hogy kidolgozzanak ezek a tagállamok. Biztos úr, a bizottságtól ismét azt kérném, hogy az Európai Unió hatékonyságát biztosítsa részünkről a Fekete-tenger kiemelt jelentőségű, és a versenyképességünket szeretnénk, hogyha garantálná az a fejlesztési koncepció, amit ki kell dolgozni, és a, a közlekedési folyosó Rotterdam, illetve Konstanca között 4000 km távolságot tud megspórolni a Fekete-tenger irányába a bizottságtól, illetve a tagállamoktól. Ezért azt kérem, hogy a 18-as javaslatunkat részesítsék elsőbségben, mert ez valóban nagy fejlődés fejlődést hozhat, és a tengeri szállítást elősegíti elősegíti ugyanakkor a kibocsátási kvótáknak a kereskedelmét is. A nagy kihívások megoldandók a válság nyomán, és a tengeri szállítás nem szabad, hogy megszenvedjenek a hatásait. Ami pedig a képzett személyzetet illeti, a szociális intézkedéseket, az Európai Unió színeiben hajózóknak a biztonságát, mindezt elő kell segíteni, és úgy gondolom, hogy a mobilitást is elő kell segítenünk, határok nélkül köszönöm. Let's stick to the time slot we have. Köszönöm, tartsuk az időkereteket, kérje az elnök. Kelly urat nem látom, úgy tűnik, hogy nincs itt. Tehát amennyiben ez így van, Ayala Sender asszony kapja meg a szót két percben. Köszönöm, elnök úr és köszönöm Fandalen úrnak és Frankensteiner asszonynak is ezt a nagyszerű kezdeményezést. Öröm látni, hogy az Európai Parlament eh, a tengeri szállítás ügyében is kíván eh, lépéseket tenni, és annak is örülök, hogy elfogadták egy eh, sor módosító indítványomat, amelyek elsősorban a kikötők fejlesztésére, illetve megsegítésére irányultak és elsősorban bizonyos hátrányos helyzetben lévő csoportok, kikötők érdekeit vették figyelembe. Mi vagyunk az élharcosai a zöld lehetőségeknek, például az üzemanyag használatban az új zöld lehetőségeknek. Az elnök figyelmeztette a képviselő asszonyt, hogy túl gyorsan beszél. Intelligencia, intelligens közlekedési hálózatok, Galileo, mindez remek. Fel kell vennünk a küzdelmet a kalózkodás ellen is, és természetesen az Atalanta műveletet is támogatnunk kell. Emellett eh, említettem még azt is, hogy a fogyatékkal élők is részt vehessenek a eh, tengeri közlekedésben. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy összekössük a tengeri kikötőket a belvízi kikötőkkel. Köszönöm, most pedig a spontán hozzászólók következnek. Papa Nikolaú úr kérje szót. Köszönöm, Πράγματι είναι εξαιρετικά εφιλότιμο. Ez egy nagyszerű stratégia, amiről ma szólunk, ami az irányelveket, az útmutatásokat illeti, meggyőzött engem azt, amit már hozzászólok, a, ami árnyék előadónk is megfogalmazott. Libe bizottsági tagként szeretnék egy megjegyzést megfogalmazni, nagyon érdekes és soha nem látott kezdeményezésről van szó, az e-maritime felügyeleti hálózatról. A bizottság szövege értelmében egy integrált rendszer felépítése, amely információk továbbítását szolgálná, ez lehetővé tenné, hogy felismerjük azokat a hajókat, amelyek a tengeren hajóznak, és hogy mit szállítanak, tehát egy vagy beazonosító, tájékoztató, felderítő hálózat lenne, de ugye van lehetőség arra, hogy a fedézetről is információkat lehessen szolgáltatni, például az emberkereskedelme kapcsolatban. Nem tudom, a bizottság a közleményében ki akar térni majd erre, nem tudom, hogy vannak-e különböző hatósági körök az egyes fenntartók részéről, hogy jobb eredményt érünk el mindkét irányban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Világos az ön kérdése. Paszkó úr, egy percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni amelyeket megemlített az előadó, de nem részleteztünk. Az első a kalózkodás, jók az ajánlások, viszont túlságosan általánosak. A tapasztalataink alapján az önvédelem a kívánatos, amelyet az, a tengerészeti szervezet is támogat és javasol az atalantai hadművelet keretében is az Európai Unió a tengerészeti területeken az EU flottái egészében nem követheti ezt a politikát, és nagyon fontosnak tartom a tengeri, illetve a folyami hálózatok összekapcsolását, mert ez a gazdasági, a szociális, a környezetvédelmi, illetve a politikai, a Fekete-tengeri, a Dunai fejlődést hangolja össze. Köszönöm. Um, Köszönjük. PKU asszony ugyan egyszer már hozzászólt, de hogyha ki kívánja egészíteni, akkor megadom a szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni a biztos úrnak. Az első kérdésem, az Európai Bizottságtól azt szeretnénk megtudni, hogy a Marco Polo projekt az hol tart, illetve hogy áll. A második kérdés, szeretném megkérdezni, hogy vannak-e új jogalkotási javaslatok a következő ügyben, hogy az Európai Unióban a tengeri kikötők hogyan játszanak szerepet a globális tengeri szállításban. Köszönöm. Thank you. We still have one more, I think. Köszönöm. Nincs több. Kumacakos úr mégis. Mudine de dolló. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Csak egy oka van annak, hogy szót kértem. Az elején valamit elfelejtettem említeni, amikor szóltam, amit a többi kolléga sem hallhatott. Ezt szeretném most elmondani. Az EMSA, az Európai Tengeri Biztonsági Hatóságról van szó. Nagyon kiváló munkát végez ez a hatóság, vagy ügynökség. Melyen kollégával ott jártunk, nagyszerű munkát végeznek, nagyon is hasznos a tengeri stratégia kidolgozása szempontjából. Támogatásunkat megérdemli ez az ügynökség, és nagyon fontosak a technikai adottságok. Nem csak a hajózás kell támogatni, hanem a többi ágazatot is segítheti kiváltképpen, ami az adatokat illeti, amelyeket fel lehet dolgozni, fel lehet használni a Frontex számára. Őszintén szólva, el kell mondjam, az EMSA kiváló munkát végez, el kell ismerni, ezt nem, erről nem szabad elfeledkezni, amikor a tengeri stratégiáról beszélünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig biztos úr kapja meg a szót néhány kérdésre, ha megpróbál válaszolni. Elnök úr, tisztelt képviselők, ez egy fantasztikus vita volt és aláhúzza, mennyire jó volt a Vandelein jelentés. Semmi sem nehezebb, mint stratégiáról jelentést írni, általános stratégiáról jelentést írni, hisz a stratégia olyan eszköz, mely hosszú távú. Ugyanakkor a fő pontokra kell koncentrálnia egy-egy ilyen munkának. A bizottság kollégiumában egy részletes menettervet dolgozunk ki a végrehajtásra vonatkozóan, Három konkrét kérdésre is szeretnék válaszolni. Szó esett az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokról. A versenyképesség versenyügyi főigazgatóságra tartozik mindez, és a vonatkozó a felelős biztos is jelen van. Egyeztetnünk kell majd, idő kell ehhez még, de dolgozunk a témán. A Marco Pólóval kapcsolatban pedig a transz-európai közlekedési hálózatokra vonatkozó vita része, a kapcsolódik ehhez a Marco Polo. A tengeri kikötőkkel kapcsolatban pedig jelenleg nem nincs jogalkotási kezdeményezés folyamatban. Ez volna a válaszom. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak a vitára. Nagyon nagyban segítette az Európai Bizottság munkáját. Elnök, köszönöm. Biztos úr, jelentéstevőnk Van úr kapja meg a szót voorzitter eh, dank ook aan alle collega's. köszönöm elnök úr és köszönöm mindazon képviselőtársaimnak akik hozzászóltak. jelentésem jó példáját nyújtja a frakciók közötti együttműködésnek. Három fő témát szeretnék most említeni, amelyet önök is említettek. A környezetvédelem fontossága alapvető, hisz a tengerhajózási ágazatot környezetbarátabbá kell alakítanunk. Például kirovatunk díjakat a hajó üzemanyagra vonatkozóan is, nem tudom, az Európai Bizottság mérlegeli ezt a lehetőséget. Aztán említették a zöld kikötők fogalmát. Ez is egy jó gondolat. Az a hajó, amely környezetbarát módon működik, hamarabb kiszolgálható volna, és kisebb díjat fizetne a, köz, a kikötői szolgáltatásokért. Ez is jó gondolat. Ösztönző és ö, ellenösztönző rendszert kell alkalmaznunk pénzügyi eszközökkel is. Aki nagyon káros van üzemelő hajóval, hajót üzemeltet, az a végén üres tárcával maradott. A biztonsággal kapcsolatban pedig a harmadik ö, tengeri csomagot minden hamarabb végre kéne hajtani a tagállamoknak Tikau asszony említette a Párizsi memorandumot. Valóban az ellenőrzések kockázat alapján kellene, hogy történjenek, és nem csak pusztán egy adott százalékot kellene véletlenszerűen leellenőriznie a hatóságoknak. Itt is cél, hogy a jó, vis, jó maga viseletet jutalmazzuk. Szlovákia nincs rajta még a fehér listán, itt erőfeszítésre van szükség. Aztán a hajók fenntartása, karbantartása terén jól ismert tény, hogy az osztályozó irodák is nagyon körültekintően kell, hogy eljárjanak, annak érdekében, hogy ne vesszenek el munkahelyek. Végül az atalantai misszióval kapcsolatban mondom el, hogy a, a holland ö, ö, tengeri erők most szabadottak fel egy kalózok által túlszületett hajót. Itt is tehát fontos, hogy közösen lépjünk fel. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, remélem biztos úr, hogy alkalmazzák majd az ebben foglalt tanulságokat. Köszönöm szépen, Fandalen úr. Ezzel a, erről ezt a vitát akkor lezárjuk, és a szavazásra két hét múlva kerül sor a brüsszeli részszakunk során. Most pedig köszöntöm Krusz biztost, és a következő napi rendi pontunk